Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Kérem, foglaljanak helyet. Are we ready? Allow me to open... Hogyha készen vannak, akkor Megnyitom a regi szakbizottság mai ülését. És akkor kezdjük is. Fogadjuk el először a napi rendet. Kérem, hogy foglaljanak helyet mindannyian. És fogadjuk el a napi rendet van-e valamilyen ellenvetés, javaslat? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. A március 16 17 i és április 18 19 i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Online megtekinthetők ezek a jegyzőkönyv tervezetek. Mint mindig, Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Elnök közleményei. Kettő közleményem lenne. Itt vannak ezek a kis kártyák az asztalukon. A mai nap egy nagyon különleges nap a Bulgáriában és a szláv országokban. Ma ünnepeljük ugyanis az ABC-nket és a kultúránkat, az oktatásaink, oktatásunkat. Ezért adtam oda önöknek ezeket a kis kártyákat az ABC-nkkel. Hát hogy magyarázni, mi van rajta, mert nem értem. Ez az ABC-nk, mondja az elnök. Ez tehát a mi ABC-nk, ezzel megpróbálhat például bolgárul, vagy akár oroszul is írni. 300 millió ember használja szerte a világban ezt az ABC-t, úgyhogy most a kis kártyával ön is csatlakozhat ezekhez az emberekhez. Köszönöm. Köszönöm, hogy lehetővé teszik, hogy bemutassam önöknek ezeket, ezt a kis kártyát, ugyanis ma ünnepeljük az oktatást, a kultúrát, az olvasást. Nagyon szép nap ez az országainkban. A második, második közleményem pedig a horvát delegációnkat illeti. Tudják, hogy a szakbizottságunk Horvátországba küldött egy delegációt. A programban volt egy zágrábi látogatás, találkoztunk a fejlesztés, a regionális fejlesztési illetékesekkel a parlament ben a helyi, regionális hatóságoknál is jártunk, megismertük a strukturális alapok által támogatott projekteket, és a héten majd kapunk erről egy jelentést. Gocolino úr mint a Regi Szakbizottság alelnöke vezette ezt a delegációt. Szeretem volna szót adni neki, hogy bemutassa egy pár szóban a delegációs utat, de nincs ma itt. Van Nistelrooy, Novákó úr, Maletics asszony és Tomasics úr is ott voltak ezen a delegációs utazáson. Szeretnének valamit mondani róla? Van Nistelrooy úré a szó. Akkor tehát a, mi a delegációs ö, utat illeti. Együtt voltunk ezen a kis delegációs ö, úton. A tavaly Tavaly kezdték el igazából használni az alapokat a megfelelő sebességgel, a megfelelő sebességgel, és látható, hogy a szervezettség, a közigazgatás területén fantasztikus munkát végeznek a horvátok. A kormány újra programozza a projektjeit. Vannak már megegyezések a partnerekkel. Ez persze megadja az időkeretet, amelyet most újra programoznak a, a horvátok. Intenzív eszmecsere folyik a parlamenttel, hogyan fogják ezt az újraprogramozást végrehajtani. Ez az újraprogramozás egy gyönyörű szó, de gyakorlatban megvalósítani már sokkal nehezebb. Amikor rugalmasságról beszélünk, persze, persze, de hát a programozás új bizonytalanságokat okozhat. A második dolog, amit láttunk, az volt, hogy milyen jól tudnak dolgozni a régióban, a városokban, ebben az egész országban, hogy megtartsák a jó embereket. Ez nagy probléma. Sok fiatallal beszéltünk, akik éppen most kezdenek el dolgozni. Egy-két évig dolgoznak, majd pedig kilépnek a a piacra sokkal nagyobb fizetésekkel. Ez rendkívül nehéz. Hollandiában például magasabbak a fizetések, az emberek szeretik a munkájukat, előfordul, hogy 8-10 évig dolgoznak a közigazgatásban. Mm. És egy ilyen munka után gyorsan kaphatnak más munkát, és feljebb léphetnek a karrier létrán. Az utolsó dolog, amit láttunk, az az, hogy elmentünk a régiókba, vidékre, megnéztük, hogy bizonyos városok milyen jól teljesítenek. Más városok pedig még éppen átállás alatt vannak, főleg a vidéki városok. Megpróbálják a fiataloknak, az idősöknek, időseknek, a gyerekeknek is megtartani a megfelelő szolgáltatásokat, és Európa felé néznek, nézik, hogy Európában milyen tapasztalatokkal rendelkezünk. Azt várják, hogy ne kelljen az összes tervezési eljárást betartaniuk. Tehát a, A második dolog, tehát a kapacitásra vonatkozik, arra, hogy mire is van szükség. Mire is van szükségük az embereknek, főleg a vidéki területeken. Jól szervezettek, jól haladtunk, még mai napon is mondtam a kollégáimnak, hogy nagyon jól, nagyon jól vezetnek. Tehát a parlamenti képviselőknek mindig, siker, mindig sietniük kellett, de ez nagyon jól sikerült betartani mindig az időkeretet, jó sebességgel haladtunk előre, mert várom a jelentést, hogy elolvashassam. Az ilyen országokkal, ilyen látogatásokkal, ilyen delegációkkal mindig sokat tanulunk. Köszönöm, hogy ilyen jó volt a szervezés, köszönöm, hogy a nehéz pillanatokban is segítettek minket. Köszönöm, Vennisztároly úr. A mai napon itt van velünk az Európai Bizottság képviselője. Szeretne valamit mondani erről? Igen, jó napot kívánok! A bizottságot képviselem tehát. Nagyon köszönöm, hogy ellátogattak Horvátországba. Szerintem ez jól mutatja, hogy milyen jelenleg a helyzet. Olyan ország, Horvátország, amely valóban sok erőfeszítést tesz, hogy a lehető legjobban tudjanak az alapjainkból profitálni, de persze még tanuló fázisban vannak, és sok nehézséggel küzdenek. Az egyik ilyen nehézség az, hogy vonzóak legyenek, hogy jó embereket vonzanak az országba, és meg is tudják őket tartani. Jelenleg együtt gondolkodunk Horvátországgal azon, arról, hogy milyen konkrét lépésekkel lehetne ezt a felvételi eljárást mm, könnyebbé tenni, hogyan lehetne teljesítmény alapú díjazást bevezetni, és hogyan lehetne ágazati figyelmet for, fordítani a fizetésekre. Megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy áramvonalasabbá kellene tenni a rendszert, és egyszerűsíteni is kellene a rendszert. Mi sokszor láttuk azt, hogy sok a nehézség, sok a, a teher ebben a rendszerben, nagyobb rugalmasságra lenne, lenne szükség arányosan, de rugalmasabbá kellene tenni a rendszert. Úgyhogy ezen nagyon sokat dolgozunk jelenleg. Valamint azon is, hogy a kezelő hatóságokat, illetve a megfelelő kapacitásokat elő tudják teremteni az országban. Ugyanis jelenleg, el kell mondanom, még gyerekcipőben jár az ország, van még hova fejlődni, és ez nem, nem olyan egyszerű, ugyanis jelenleg nincs meg a megfelelő projekt hátterük. Úgyhogy a projekteket még tovább kell fejleszteni, hatékonynak kell lenni, és a döntéshozatali képességet, valamint a projektmenedzseri képességet tovább kell fejleszteni. Mindenesetre nagyon komolyan veszik ezt a munkát, Jelenleg az országos cselekvési tervet átalakítják, ugyanis látják, hogy saját magukon kell segíteniük, hogy a lehető legjobban ki tudják használni az alapokat. Jó öröm velük dolgozni, dolgoznak ezen. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor tehát várjuk a jelentést, amelyet majd a titkárság el fog, küzd, el fog küldeni a Regiszakbizottság minden tagjának. Most pedig következzen a szavazás. Készen állunk tehát a szavazásra. Először is az Európai Területi Együttműködés bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések témában szavazunk. Én vagyok az előadó. És akkor kezdjük is az egyes kompromisszummal. Készen vannak? Akkor tehát egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Elfogadva. Négyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 35-ös kompromisszum. Mellette. Igen, 35-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum illetve hatos, mondja az elnök, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogad, eh, elutasítva, 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as kompromissz, 68-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 elfogadva. 28-as kompromisszum, mellette ellenább tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 165-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 166-os módosító, mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Tehát 166-os módosítóról szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 167-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 172-es módosító mellette, ellene, tartózkodás szerintem elutasítjuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan, tehát 172-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk valóban. 31-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 179-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 181-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 182-es módosító mellette, ellene, elfogadjuk. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdés négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, tehát preambulum bekezdés 4-es módosító, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk, elnézést. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, tehát 12-es módosító elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 13-as módosító, és a 14-es, tehát együtt szavazunk. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. És a 15-ös módosítót is meg kell, hogy szavazzuk. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy valaki, tehát van egyáltalán több szavazatunk van. Úgyhogy akkor most még egyszer kell szavaznunk, elnézést. Túl sok jó ember van, köszönjük, hogy szavaznak, de hát most mégiscsak meg kell ismételnünk a szavazást. Tehát, akkor tehát a záró szavazást megismételjük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a jelentést. Köszönöm. We continue now. Folytatjuk a munkánkat egy véleménnyel. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret választások utáni felvizsgálatának előkészítése a parlament észrevétel a bizottság javaslatát megelőzően a címekről. Asszony kívánna reagálni a szavazás előtt, akkor azonnal is megkezdhetjük a szavazást. Az egyes kompromisszum az első, ki támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. A kettes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegy-tizenkettes. 11-12-es módosító. Elnézést kérek, a 11-12-es mondja az elnök, a kompromisszum ezt lefedi, és így szerepel ez a szavazó listában, ezért gondoltam így, elnézést kérek. Hol tartottunk? A hármas kompromisszumot elfogadtuk, Tovább lépünk a négyes kompromisszumosra, részenként szavazunk a két részben még hozzá. Az első részre szavazunk, ki támogatja, ellenszavazott, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 53-as módosító támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum megint részenként szavazunk, két részben első támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Parancsoljon! Egy technikai jellegű kérdés, ön jól mondta, de a mi eh, néppárti tagok listáján az utolsó, az a Krél jelentés, és az kiváló listával alapján dolgozom, egy korábbi másik szavazó lista. Ezért némileg meglepődött, egy, egy másik lista alapján hallottam. Köszönöm szépen, folytathatom a munkát. Folytathatom el. Köszönöm, hogy együtt folytathatjuk ezeket. Jó, a második részről szavazunk a nyolcas módosítónak. Né. Ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadva. 64-es módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum, részenként szavazunk két részben, első mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Elektronikusan szavazzunk a 73-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es támogatja, kompromisszumos mellett tart, elfogadva 12-es kompromisszumos, mellette ellenet tartózkodás elfogadva. A záró szavazás következik, végszavazás, megnyitom elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtok a véleményt, gratulálok. Egy újabb vélemény következik, Novakov úr véleménye. Hmm. Hogyan lehet a legjobban kiepezni a kis és középvállalkozások munkahelyteremtési potenciálját? Novakov úr, kíván -e bármit mondani? Nem. Köszönöm. Akkor elkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat tartózkodása elfogadva. Tízes módosító. Tízes módosító támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Elektronikus szavazás, megnyitom. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Szerintem elutasítva, de ellenőrizhetjük. 16-os módosított ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodása elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizni kell, mert igazából nem emelik fel a kezüket. 29-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Szerintem elfogadva. Négyes kompromisszós. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 37-es. Mellette ellenet tartózkodás. Elfogadva. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, kérték az ellenőrzést. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54-es. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 55-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 56-57-es megegyeznek, együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A végszavazás következik, elektronikusan szavazok, megnyitom a szavazást, parancsoljon. A 44-esről szavaztunk? Nem szavaztunk a 44-esről. Miért nem? A kérdés. Azért elfogadtuk a 29-est. Köszönöm. A végszavazás következik. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt, gratulálni szeretnék. A következő pont a kkv finanszírozáshoz juttatása és a tőkepiaci unióban a KKV finanszírozás sokféleségének növelése. Gyuló, Márk Gyuló, nincs itt, akkor nem is fog hozzászólni egyelőre. Jó, megkezdjük az egyes kompromisszummal, szavazás támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító következik most, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás 11-es módosító elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es módosító támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette ellen tartózkodás elfogadva. 28-as szóbeli módosító. Ellenzi valaki szóbeli módosítót? Nem. Akkor erről szavazunk. 28-as módosító ez. Támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as szóbeli módosító van, aki ellenzi, akkor szavazunk erről. 58-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es, mellette ellene tartózkodás 80-as, mellette ellene ellenőrizzük. 77-es, elektronikusan szavazunk. Bocsánat, elnézést, az én hibám volt, mondja az elnök, 80-asról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszum, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 71-es, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ezek után a végszavazás következik. Elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtok a véleményt, gratulálok. Ezzel vége a szavazásnak. A következő napi rendi pont az Európai Bizottság alelnökével a találkozó négy órára érkezett, ugye? Vagy érkezik? I'm sorry. Bocsánat, bocsánat. Előre szaladtam. Eszmecserére is sor kerül még. Okay, we continue our work. Folytatjuk a munkánkat. Kérem, figyeljenek. Köszönöm szépen. Folytatjuk tehát a munkánkat. A következő napirendi pontunk egy eszmecsere. Méghozzá az Európai Unió szolidaritási alapjáról beszélünk, ennek az értékeléséről, pontosabban szólva. A Csikó úr az előadónk ebben az ügyben, és szívesen bemutatja nekünk az első eredményeit, amit a jelentés során felhasznál. Parancsoljon! Thank A tolmácsok nem hallják az előadót, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. Szente. Az Európai Unió szolidaritás szolidaritási alapja már egy pár éve működik, mint ahogyan tudjuk, nem tudunk minden katasztrófa helyzetet, minden vészhelyzetet előre öm, megoldani, de az biztos, hogy öm, ezeknek a kezelését egyszerűbbé tudjuk tenni. Mindannyian tudjuk, hogy természeti katasztrófák esetében több fázis van. Először is rájövünk arra, hogy a természetnek milyen hatalmas ereje van, és nem tudjuk ezt megelőzni. Utána jön a segítségnyújtás, a megfelelő nemzeti, illetve nemzetközi segítségnyújtás, ez már a következő lépés. Ami minket érdekel, ez az a második fázis, ugyanis a vészhelyzetek esetében a sürgősségi szolgáltatásokkal tudjuk a károkat enyhíteni. A bizottság jelentése nagyon faktuális, ez normális, de mi, amikor parlamentként jelentést készítünk, akkor a szakbizottságnak bele kell vennie, gondolni, gondolni kell arra, hogy a áldozatok mennyire elhanyagolva érzik magukat. Értékelnünk kell minden egyes fázist. 2014-ben a um, rendelet, amely az szolidaritási alapra vonatkozik, módosítás, módosították, pont azért, hogy nagyobb szolidaritást tudjunk nyújtani. Bizonyára lehet még ezt javítani, a rendelet is javíthatná még jobban. Mm, például 10-ről 12 hétre növelték azt az idő, időszakot, ameddig még lehet szolidaritási alapból részeket nyújtani az áldozatoknak, illetve az is belekerült a rendeletbe, hogy a segítség nyújtásnak a 10 et már rögtön el lehet utalni. A mi feladatunk az, hogy az Európai Bizottságtól kapott szöveg alap alapján készítsünk egy értékelést a 2014-es szolidaritási alapról. 13 új segítségnyújtási kérést kaptunk, ebből hetet elfogadtak, kettőt visszautasítottak, négyet pedig 2015-re vittek át. 126 millió euró volt 2015-ben a szolidaritási alapból kifizetett össz, teljes összeg. Regionális, illetve helyi hatóságokkal is ö, egyeztettünk. Ezek alapján megalap, megállapíthatjuk, hogy a szolidaritási alap elengedhetetlen fontosságú, ezzel lehet ugyanis a lehető legjobban az Európai Uniót ért katasztrófákra reagálni a szolidaritási alapból vészhelyzeteket tudunk, vészhelyzetek esetében tudjuk például a víz, illetve az áram szolgáltatást biztosítani, valamint ideiglenes lakhelyet biztosítani az áldozatoknak és az alapvető szükségleteket biztosítani az áldozatok számára, valamint az infrastruktúrát helyreállítani, illetve preventív intézkedéseket hozni, megvédeni a kulturális emlékeket és a megfelelő helyreállítási munkákat elvégezni. Franciaország, Olaszország is kapott ezekből a szolidaritási alapokból, 2013. novemberében Szardíniában, tehát ahol én lakom, nagyon sok mindenkit érintett természeti katasztrófa. Tudják, hogy ennek milyen nagy gazdasági hatása is volt a munkavállalókra, az állampolgárokra általánosságban. Minden kár, amely a dél-európai országokat érte, még súlyosabb a gazdasági válság miatt. Próbáltuk 2014 óta csökkenteni azt az időszakot, amelyben megadják az alapokat, tehát a kérelem és a tényleges utalás közötti, között eltelt időszakot. Még mindig túl sok időre van szükség ahhoz, hogy a kérelem után valóban elutalja a szolidaritási alap a kért összeget. Ezt az időszakot mindenképpen le kell rövidítenünk, és az administratív teendőket egyszerűbbé kell tenni. Persze 6 hétről beszélünk, de hadd mondjak tehát még mindig Szardiniával kapcsolatosan egy példát. A 2013-as áradás után több mint másfél évet várt Szardinia arra, hogy 2013. novemberétől megérkezzenek 2015-ben a kért, az alapból kért összegek. Ez túl hosszú idő. Az állampolgárok, a katasztrófa áldozatai elhagyva érezték magukat. A bürokratikus akadályokat európai szinten egyszerűsíteni kell, hogy a katasztrófa bekövetkezésétől a lehető leggyorsabban megkapják az érintett területek a segítségnyújtásra szánt összeget a lehető legegyszerűbbé kell tenni az eljárásokat. Még egy másik pontot is kiemelnék. Az Európai Szolidaritási Alapot úgy lehet a legjobban kihasználni, hogyha a tagállamok, illetve a helyi, regionális hatóságok a lehető legszorosabban működnek együtt katasztrófák idején. Ahogyan ezt a Gazdasági és Szociális Bizottság is kiemelte az Európai Unió szolidaritási alapjának jövőjére vonatkozó véleményében, és ezzel az Európai Parlament a 2013. januári állásfoglalásában egyet is értett. Szeretném, hogyha a jelentésünk kiemelné, hogy mennyire szükség van arra, hogy a szolidaritási alap és más finanszírozási alapok homogénebbek legyenek. Ehhez pedig szükség van szinergiára ezen mechanizmusok között. A szinergiákat tovább kell tehát mélyíteni a szolidaritási alap és nemzeti tagállami segítségnyújtási alapok között. Még nem elég erősek ezek a szinergiák a gazdasági fellendülés, illetve a régiók versenyképessége pedig romlik ezen katasztrófák miatt. Ami pedig a katasztrófák megelőzését illeti, ennek alapvető fontossága van az Európai Unió szakpolitikáiban. A lehető legjobban csökkenteni kell a katasztrófa sújtotta régiók kitettségét koherens módon ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a finanszírozás segítségével meg tudjuk, meg tudjuk előzni a katasztrófákat, és itt gondolok például a klímaváltozásra, az éghajlatváltozásra, amely nagy katasztrófákat okozhat. Természetesen nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, nagyon szívesen meghallgatom a um, hozzászólásaikat, az árnyék előadók, illetve az összes regi szakbizottságbeli kolléga véleményét. Szeretném az árnyék előadóknak elmondani azt, hogy a következő hetekben sor kerül az első árnyék előadói ülésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csika úr. Most az árnyék előadókkal kezdem. Pikoa úrral. Először megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szolidaritási alap a tagállamok számára, nemzeti és jelölt országok számára is támogatást ad a, nemzeti, a természeti katasztrófák esetében a 2013-as áradás volt erre óriási példa. Júliusban 3,5 milliárd eurót sikerült 69 eh, tagállami és nem tagállami megkeresésre ennek keretében biztosítani. A bizottság elfogadta azokat a változásokat, amely felgyorsítja a vonatkozó folyamatokat, és így a tagállamok az alapok felhasználásánál több időt kaphatnak. A jogosultsági szabályokat is pontosabban határoztuk meg, és az alapoknak eleve az a célja, hogy enyhítsék a károkat. Az eljárások hosszúsága, hossza azonban nagy akadály volt. Az engedélyezést a tanácsnak és a parlamentnek meg kellett adnia. Azt jelentette ez, hogy még a három hétnél is hosszabb időt vett igénybe. Például a, májusi, a 2014 májusi áradás ra beadott kérvényünket a bizottság októberben határozta meg, majd az engedélyt az alapok felhasználására decemberben kaptuk meg. Ez is egy fontos szempont, hogy megfelelő szabályozásra van szükség a szolidaritási alap felhasználásánál. A másik pedig, amit szerettem volna elmondani, hogy a 300 milliós alap nem fedheti a teljes kárt. Az eddig biztosított források az összköltségeknek 5%-át fedezték csak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a, a kiadások, a költések nyomon követése is megfelelően megszervezett legyen. Köszönöm szépen, remélem a kollégák a végeredményhez majd hozzájárulnak. Köszönöm szépen, úgy látom Poreba úr, a másik árnyék előadó most nincs itt. Farmilkenborg úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen a természeti katasztrófák nem állíthatók meg, éppen ezért jött létre a szolidaritási alap, ami létfontosságú. Ahogy a neve is mondja, az európai szolidaritást mutatja az államokat, régiókkal. Bár az országok, régiók is tehetnek azért, hogy megelőzzék a természeti katasztrófákat, mint egy 8 milliós kockázat megelőző és kockázatkezelési forrással, és a tagállamoknak éppen ezért erősíteni kell a, az ezirányú tevékenységüket, erőfeszítésüket, hogy a katasztrófák kihatásait enyhítsék. A világban kérd, szerint minden egyes befektetett euró 7 euró kárelhárítást tud megelőzni kárelhárítási költséget. Tehát ez azt jelenti, hogy új fenntartható munkát is tudunk ezzel teremteni. Nagyon fontos a szolidaritás a, a természeti katasztrófák által érintettekkel, és itt a gyorsaság nagyon fontos. Ahogy az előadó is mondta, alapvetően fontos, hogy a katasztrófa és a kifizetés között mennyi idő telik el, ezt minimumra kell csökkenteni. Úgy gondolom, hogy a tanács, a parlament és a bizottság e tekintetben mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy a döntéshozatali eljárást csökkentsék, és a pályázók a pénzügyi juttatásokat az alapból mielőbb megkaphassák. A kifizetési késedelmek, amely a tanács és a parlament közti e, tárgyalások elhúzódásából adottak, már előfordultak, és ez azt jelentette, hogy a szardiniai, például 2013-ban a szardiniai áradások kapcsán jelentős mértékben akadályoztuk a megfelelő felhasználást. Másrészt azonban a tagá- azok a tagállamok és régiók, amelyek a pénzügyi támogatásokat megkapták, számukra kötelező a megfelelő időben való jelentéstétel és a tanács felé, és az alapok átlátható felhasználása. Remélem, hogy az áttekintés, amelyet 2014-ben indítottak el, gyorsabb eljárást fog eredményezni, jobb és korrektebb végrehajtást a szolidaritási alapok felhasználásával kapcsolatban. A módosított jogszabály áttekintésének a valós eh, hozadékát csak a következő évek nyomon követésével tudjuk megszerezni, hiszen még tapasztalatokat is kell szerezni, és remélem, hogy az előadó ezeket a megjegyzéseimet figyelembe tudja majd venni. Már várom a vele és az árnyék előadókkal való együttműködést a fontos témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Famildemürk úr. Úgy látom, a néhány más előadó sincs itt, úgyhogy Demátó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy az Európai Szolidaritási Alap mennyire fontos az Európai Unió számára az éghajlatváltozások a természeti katasztrófák miatt, a tagállamok szempontjából, akiknek gazdasági válság esetén kell ezeket elszenvedniük. Az Európai Szolidaritási Alap működik kielégítő módon, azonban a kisebb katasztrófák esetén számos nehézség jelent meg az országok számára, Például a rendelet nem eléggé egyértelmű, például a tagállamoknak meg kell mondaniuk, hogy melyik régióban történt a katasztrófa, ez nem mindig felel meg a valóságnak. Fenn, hosszú távú kihatások esetén azt is meg kell mondani, hogy a hatások milyen sokáig fog, lesznek érezhetőek. Ez, ez sem egyszerű, éppen ezért a kérelmek kétharmadát visszautasították. Ebben a szakbizottságban ezért beszélünk erről a témáról, az Európai Szolidaritási Alapról. A nehézségeket el kell tüntetnünk, például a bizottság lassú hozzáállását természeti katasztrófák esetén. Az eljárásokat gyorsítani kell, a kommunikációt pedig egyértelműbbé, gyorsabbá kell tennünk helyi szint, régiós szint és EU-s szint között. Az Európai Szolidaritási Alap esetén nem szabad, hogy hogy rosszul használják fel ezeket a szolidaritási alapból származó összegeket. A tendereket követ, követnünk kell, illetve az utólagos követéseket nyomon kell követnünk. Ezeket mindenki számára elérhetővé kellene tenni. Vagyis a nemzeti katasztrófa kezelési terveket átláthatóbbá kellene tenni, és az ideiglenes intézkedéseket gyorsabban meghozhatóvá kellene tennünk. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a számvevőszék jelentésében voltak Abruzzóval kapcsolatos kérdések, amelyekre nem érkezett válasz a szolidaritási alapból származó, származó öm, helyreállítási munkák esetén voltak problémák, amelyeket mindenki látott, főleg az olasz média. Készek vagyunk együttműködni a társ előadóval. Reméljük, hogy a mi aggodalmainkat is beleveszi majd a jelentésébe. Köszönöm. Az elnök asszonynak a mikrofonja nincs megint bekapcsolva, tőle csak nem hallják. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, megragadom a lehetőséget arra, hogy nagyon röviden, de remélem, hogy mégiscsak tartalmasan javasoljak valamit. A következőt szeretném. Csikúr jelentésében örülnék, hogyha a, ez a fajta aránytalanság, a kár mértéke és az eltelt időközti aránytalanság kérdését tudnánk kezelni. Ugye említették, hogy Szardinia után csak másfél év után került a szolidaritási alapból a pénz. Ezt a fajta idősávot kellene valahogy csökkenteni, és erre van egy konkrét javaslatom is. Mindannyian látjuk, hogy milyen nagy károkat okoz a természeti katasztrófa, nagyon gyakran egymilliós eh, károkat. Akkor legalább 100 ezer eurót azonnal, azonnali segélyként kellene biztosítani, hiszen óriási katasztrófáról van szó. Tehát kell, hogy legyen valamilyen forma, amivel a bizottság eh, saját eh, döntési hatáskörében, vagy mérlegelési hatáskörében például a katasztrófa által érintett tagállamok számára a források egy régi részét legalább rendelkezésre állíthatja. Ezt Horvátország esetében is láttam. Láttam, hogy a pénz egy egész pici része ugyan azonnal jött, de ez elhanyagolható volt. Egy olyan mechanizmusra van szükségünk, amelyel a az érintettek azonnal jelentős összeget kapnak, nem óriásét, de talán értik, hogy mit akarok mondani. Lehet nagyon gyorsan tíz nap alatt is fel lehet mérni, hogy mekkora egy kár. És hogyha jelentős káresetről van szó, akkor meg kell próbálni, hogy adott esetben 50%-ban kég a károkat azonnal enyhítsük, és akkor, mert egyébként túl későn érkeznek meg a, a források, az emberek úgy érzik, hogy nem foglalkoznak velük, nincs szolidaritás, cserben hagyták őket, és akkor nem is lesz hatás a, a szolidaritásnak. Hogyha nem azonnali, akkor másfél év múltán már nem sokat jelent, sőt semmit. Köszönöm szépen, Monszkó úr. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégáim! Szeretnék köszönetet mondani az előadónknak, és szeretném kiemelni azt, hogy az Európai Unió szolidaritási alapja elengedhetetlen finanszírozási eszköz, amely véleményem szerint az egyik legbeszédesebb példája az Európai Unió alapító értékeinek. Egyre több a természeti katasztrófa, évente 600 millió eurót nyújthatunk ennek a szolidaritási alapnak a keretében. Így tudjuk kifejezni az Európai Unió szolidaritását a katasztrófa sújtotta területek felé. Ez az alap ennek az alapnak az a prioritása, hogy ter- nagy természeti katasztrófa esetén nyújtson segítséget. Én rendkívül elégedett vagyok, ugyanis a szolidaritási alapot lehet regionális szinten is használni, méghozzá az előző mm, parlamenti ciklus munkájának köszönhetően. Én, mint tengeren túli képviselő, nagyon örülök annak, hogy a jelenlegi jogszabályozás külön, figy- külön figyelmet nyújt a külső területeknek. Ezek a régiók az Európai Unió régiói közül a leg, legtörékenyebbek a klíma miatt, földrengés, áradás, ciklonok. Eddig a regionális katasztrófák hivatalos módon, nem, tehát hivatalos módon nem ismerte el az Európai Bizottság ezeket a, ezen területen bekövetkezett katasztrófákat, de a szolidaritási alapot most már fel lehet használni, akkor, hogyha a helyi regionális GDP 1%-át kiteszi a katasztrófa okozta kár, ez a többi régió esetében 1,7%. Köszönöm. Thank you. Is there any... Köszönöm szépen, van -e más a kollégák közül? Csika úr. Szeretne válaszolni? Nem, bocsánat. Ezt megelőzően a bizottságnak adnám meg a szót, hogy van-e a bizottság... Váter úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és sajnálom, hogy a a sztrájk okozta közlekedési problémák miatt nem voltam itt az elején, és így nem tudtam teljesen az összes hozzászólást végighallgatni. Elnézést még egyszer, de szeretném aláhúzni, hogy a bizottság természetesen nagy érdeklődéssel fordul a, a teljes mértékű együttműködés felé, a szakbizottsággal és az előadóval való együttműködés felé, hogy a jelentés elkészüljön, ha így gondolják, és úgy gondolom, hogy mi magunk is több részlettel tudunk segíteni a jelentéshez. Szeretnék rámutatni arra azok, azzal kapcsolatban, ami elhangzott a következőkre. Volt valóban e, áttekintettük a szolidaritási alap rendelkezését mint egy két évvel ezelőtt. Valóban egy kicsit korai még következtetéseket vonni, 2014-ben nem volt túl sok, összesen 12 természeti katasztrófa volt zömmel 2012-ben, és 2 volt 2015-ben, 16-ban, és 2014-ben még, de hát, nem túl sok ez ahhoz, hogy következtetéseket vonhassunk le, de az már látható, hogy a a regionális katasztrófák új kritériuma, ami a múltban bonyolultak, nehezen értelmezhetők voltak, most sokkal világosabbak, és úgy tűnik, hogy most már vagy legalábbis eddig nem érkeztek be pályázatok regionális, vagy olyanok, amelyeket el kellett, hogy utasítsunk. Bízunk abban, hogy a jövőben is folytatódik ez a tendencia, és a, a a pályázatok, a benyújtott kérelmek sikeraránya 100%-os lesz, ahogy az mindig is volt az úgynevezett súlyos katasztrófák elejében, esetében, amire tulajdonképpen az alapot a legelején létrehozták. Összességét tekintve elmondható az is, hogy az alap kielégítően dolgozott 102 beadvány érkezett 2002 óta 70-et eh, hagytak, minden visszautasítás az tulajdonképpen viszonylag kis regionális katasztrófákat érintett, amelyek a jövőben remélhetőleg már nem fordulnak elő, és mintegy 3,8 millió euró volt, eh, amit a katasztrófáltal sújtott tagállamoknak eh, fizettünk ki támogatásként. A felvetett vitapontokra vonatkozóan a következőket jegyezném meg. Igaz, hogy sokkal világosabban látjuk most a külső területeket érintő katasztrófákat, ahol más régiókhoz képest alacsonyabb küszöbértékeket vettünk be az új jogszabályba. Nos, úgy gondolom, hogy ez meg is felel a régiók e- különleges expozíciójának, természeti katasztrófa kitettségének. A bizottság a lehető legmesszebb menőkig egyetért azzal, hogy mindannyian meg kell, hogy próbáljuk a lehető legrövidebbre szorítani a katasztrófa és a támogatás kifizetése közti időt. Mint önök is tudják, az új jogszabály meghosszabbította a pályázati időszakot 10-12 hét, 10 12 hétre, és az azt jelenti, hogy a 12 hetet a tagállamok teljes mértékben kifasználhatják, tehát itt már eleve két hét késlekedésről, plusz két hét késlekedésről beszélhetünk. Ha a tanács és az Európai Parlament közösen költségvetési hatóságként elfogadják, az, hogy módosítsa a bizottság javaslata szerint a költségvetést, akkor ez nyilvánvalóan segít a források mobilizálásában. Van egy új rendelkezésünk is a módosított jogszabályban, az előlegek kifizetésére vonatkozóan, amit az úr a második sorban megemlített. Ez a várt alapok, az alapokból a, a várt források 10%-át lehet előre kifizetni. Évente ugye 500 millió áll rendelkezésre, ennek alapján viszonylag alacsony összegekről lehet csak szó, de mégis a régióknak, önkormányzatoknak, tagállamoknak ez számíthat. De, mint mondom, tehát nem a teljes összeget. Ezt a rendelkezést arra használtuk fel, a 2015 oldalra rendelkezésre álló forrással, hogy a beadott négy kérvény közül háromnál, tehát mint mondtam, és a negyediket a tavalyi nagybritanniai áradás kapcsán adták be, bár ott előleg kifizetését nem kérték, tehát a négyből háromra az előlegeket már ki tudtuk fizetni. Nagyon örülünk annak, hogy a legnagyobb mértékben segítsük a jelentéssel kapcsolatos munkát, mi, mint bizottság, és hogyha kérdésük van, ha szeretnének bármi tájékoztatást kapni tőlünk, akkor azt természetesen boldogan megadjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csik úrnak adom meg megint a szót. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen már az eszmecsere során feljegyeztem a kollégáknak a javaslatait, nagyon nagy érdeklődéssel hallottam, hallgattam a bizottság véleményét, most pedig szerintem elérkezett a pillanat arra, hogy találkozzunk az árnyék előadókkal, és együtt lássuk azt, hogy mennyire szükség van az integrációra, hál' Istennek kevés a katasztrófa, azonban volt, ahol bírálat érte a szolidaritási alapot, éppen ezért a szakbizottsági jelentés nagyon időszerű. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, ez volt tehát az első eszmecsere. Hogyha jól tudom, Csikú úr a jelentés tervezetét júliusban szeretné majd bemutatni a júliusi szakbizottsági ülésünkön, és szeptemberben valószínűleg szavazunk is majd erről a um, saját kezdeményezésű jelentésről. Ez volt tehát a napirendi pontunk, most pedig jön a Katájnán E, eszmecsere Katainennel az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnökével, aki még nincs itt, negyed óra múlva fog érkezni. Úgyhogy negyed órája van mindenkinek. Használják fel ezt a negyed órát arra, amire csak szeretnék, talán egy kis kávézásra, vagy teára.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 Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, hadd kérjek Pont időben vagyunk, 4 óra 30. Katainen úr, az Európai Bizottság alelnöke látogatott el hozzánk. Nagy örömmel látjuk őt itt. Munkahely, növekedés, beruházás, versenyképesség tartoznak hozzá. A szakbizottságunkon ma az Európai Stratégiai Beruházási Alapot, a szinergiákat, az Európai Strukturális Beruházási Alapokkal való szinergiákat fogja megbeszélni velünk. Napi rende van a kohéziós politika egyéb szempontjai is, hiszen ezek is a munkájához tartoznak. Márciusban, 2015 márciusában már találkoztunk vele az Európai Beruházási Bank előtt mutatta be a, az alapokat, ma pedig a folyamatos ellenőrzési munkáról fog beszámolni. Katainen úr, korábban Finnország miniszterelnöke, pénzügyminisztere, majd miniszterelnök helyettese volt. Most megadom tehát az alelnök úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megbeszélhetjük mindazt, amiről beszélni szeretnének. Készek vagy, kész vagyok arra, hogy minden kérdésre válaszoljak, nem biztos, hogy fogok tudni, de megpróbálom. A mai témánk a bizottság munkaprogramjának megtárgyalása először is nagyon sok egyéb címe is, alcíme is van a mai napi rendünknek, de amikor a munkaprogramot nézzük, akkor a beruházásokkal kapcsolatos kérdések dominálnak a bizottság munkájában. Természetesen a belső piaci projektek, a beruházási projektek jól működnek, és az európai projektekről, hogyha érdeklik, akkor június 1 -e után még többet tudunk beszélni. A régiók tanácsadói szolgálatai a tagállamoknak, magánszektornak is tulajdonképpen működés működni kezd. Többféle egységes piaci kérdések vannak napirenden, az energiahatékonyság, körforrásos gazdálkodás, körkörös gazdálkodás, fejlődés, stb. Amivel kezdeni szeretném, az a kohéziós politika. Mint egy 450 millió eurós költségvetéssel 2014-2020-as időszakra az Európai Strukturális és Beruházási alapok az Európai Unió legfontosabb politikai eszközét jelentik. A kohéziós politikai kerek, keret maximalizálása szempontjából a hangsúlyok természetesen az, ene, az eredményre vannak, koncentrált beruházások a jó stratégiai tervezés érdekében. Hála a különböző követelményeknek ezt sikerült meghatároznunk. Az új jogszabályok értelmében a programok az európai szemeszterhez, az ország specifikus ajánlásokhoz és a makroökonomiai feltételekhez kapcsolódnak. Ezek a szorosabb kapcsolatok azt biztosítják, hogy az EU finanszírozás hatékonyságát gazdasági és fiskális politikai intézkedés sor is alátámasza. A strukturális alapok a közös gazdasági prioritások mellett azt jelenti, hogy az Európai Unió az Európai Strukturális és Beruházási Alapokat a legfontosabb prioritások érdekében tudja felhasználni, ahogy ez az ország specifikus ajánlásokban szerepel, beleértve az alapok épp egészséges gazdasági irányítás érdekében való felhasználását is. Nem fogjuk a deficitek miatt vagy makroökonomiai problémák miatt felfüggeszteni a támogatás csak akkor, hogyha a támogatás felhasználása nem hatékony. A megfelelő szinergiák a stratégiai beruházások érdekében szintén fontosak a különböző az SI és az FC alapok közt is szinergiák, vagy a projektek szintjén, vagy pedig a beruházási, vagy a nemzeti regionális ágazati szinten valósulhatnak meg. Ez az egyik olyan kérdés, amelyben szorosabb együttműködésre van szükség. A, re, a régiók ugyanis nem tudnak még ezekről a lehetőségekről, és önök, mint a régiók, az emberek képviselői, önöknek alapvető szerepe van ebben. Ha bármilyen segítségre van szükség, akkor azért vagyunk itt, hogy ezt megadjuk. Hogy a régióik megtalálják a lehetőséget, hogy a, a strukturális alapok és a strukturális alapok finanszírozási lehetőségeivel megfelelő beruházásokkal ösztönözzék a régiókat. A kétféle támogatás összekapcsolása több értéket adhat, hiszen így kölcsönösen magasabb kockázatokkal magasavá átvállalva nagyobb mértékben vonzhatják a magánberuházásokat is. Pontosan ezek azok a kiegészítő, komplementer tulajdonságok, amelyek az érintettek számára kitágítják a lehetőségeket. Konkrét példákat is fogok majd mindjárt mondani arra, hogy hogyan működhet mindez. Ha tehát az első projekt, ha jól emlékszem, az Észak-Franciaországban lévő projektet sikerül lezárnunk, akkor már könnyű lesz azt példaként mások számára is bemutatni. A 2014-2020-as terv a hangsúlyt a pénzügyi eszközök maximált hatására helyezik a hangsúlyt. Nagyon fontos eleme ez a alap, struktúrális alapok felhasználásának. Határozottan hangsúlyoztuk annak a szükségét, hogy a pénzügyi eszközökön keresztül a strukturális alapok forrásait nagyobb mértékben felhasználjuk. Megkettőzték 2014-ben a forrásokat, ez igen ambiciózus és realista, reális cél is. A, program, a programozási alapok alapján a pénzügyi eszközök tervezett kihelyezése mintegy 20 milliárd eurót ölel fel. Ez már most a kétszerese a 11,5 milliárdnak, ami a korábbi időszakban volt. Nézzük a KKV-kat példaként. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap ból is kapnak a KKV-k támogatást. A bizottság támogatja azt, hogy erre az eszközre térjenek át különböző okok miatt, hiszen ezeknek azonnali hatása van, hiszen több forrást eredményeznek. Magán célú meg felhasználás alapján indulnak el a KKV-k számára a legnagyobb erőnye a támogatásokkal szemben az azt, hogy ezt a beruházás előtt kapják meg. Nagyon sokan tehát elfogadják és értik ezeket az okokat. Meg kell említenem azt a KKV kezdeményezést, amely általában a KKV-k számára teszi lehetővé a támogatásokhoz való hozzáférést és a banki ágazat hatékony kölcsönzési politikáját is. Bulgária, Románia, Olaszország és most Finnország is bekapcsolódott a KKV-k ilyen jellegű támogatásába. Nézzük a több éves pénzügyi át, keretet, az MFF áttekintését. A parlament kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy biztosítsa a jelenlegi MFF tárgyalását megfelelő rugalmassági mechanizmusokkal. Ez a rugalmasság alapvetően fontos volt, hiszen így lehetett stabilizálni a ki nem fizetett igény, kifizetési igényeket. 2014. decemberében fontos volt, hogy a három intézmény egy közös nyilatkozatban állapodott meg a 2016-ig a ki nem fizetett számlák csökkentése volt a cél, és egy fenntartható szint elérése. A félidős áttekintés majd lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi több éves pénzügyi terv hogyan működik, és hogyan lehet a költségvetést hatékonyabban felhasználni ahhoz, hogy az EU célkitűzéseit elérje és reagáljon az Európai Unió előtt álló nagy válságra. A félidős áttekintése vonatkozó javaslataink ez év végéig rendelkezésre fognak állni. Nézzük most a lényeget. Nos, ezzel kapcsolatban ellentmondásos elvárások vannak. Az EP-ben sokan szeretnék, hogyha lényegesen változna, csökkenne vagy növekedne a támogatás mennyisége, de vannak olyanok is, akik nem támogatják az áttekintést magát sem. Összességét tekintve elmondható, hogy széles egyetértés van ezekről a szempontokról. A, a rugalmasság, egyszerűsítés és a végrehajtás, hatékonyabb végrehajtás kérdésében a meglévő rugalmasságokat már felhasználtuk arra, hogy a, a nem várt igényekre reagáljunk, különösen például a folyamatban lévő menekült válságra gondolok. Egyszerűsíteni kellett, javítani a rugalmasságot is, ez is a csomag része. Az állami érintettekkel való konzultáció március elején már megtörtént, a jobb szabályozás szabályainak megfelelően. Ez az önök folyamatos munkáját is befolyásolja az eredmény központú költségvetéssel kapcsolatban is. A tanács és a parlament ez irányú munkánkat nagymértékben támogatta. Az MFF jogszabályal párhuza, ö, ö, megfelelően a kohéziós politikát is át kell 2017-ig tekinteni. Az MFF jogszabály összhangban a bizottság a kötelezettségvállalási és kifizetési plafonokat is technikai alapon fogja áttekinteni. A félidős áttekintés több kérdést vet majd fel, amelyel foglalkoznunk kell a hosszabb távon is. És a következő pénzügyi eh, terven is foglalkozni kell. A bizottsági javaslat a következő pénzügyi keretekre vonatkozóan már az úti tervet is összeállította. A tervezetet, a források. Szeretnénk, hogyha a saját források magas szintű csoportja, amelynek Monti úr a vezetője, megállapodásokat tudnak kötni. Nagyon fontos mérföldkő lesz a szeptemberi parlament közi konferencia nyomon követjük az egyszerűsítési munkacsoport munkáját. A félidős áttekintés tükrében is. Szeretném az önök figyelmét most egy olyan kérdésre irányítani, amely az Európai Parlamentben is már nyilvánvalóan téma. A biztossal is, vonatkozó biztossal is már tárgyaltak e kérdésről. A 2014-2020-as programok végrehajtása nagyon fontos az MFF áttekintésének vitájában, és a 2020-as 2020 utáni időszakra való felkészülésben. A 2016-os kifizetések alapján a becsült vesések szerint az mintegy 5%-át fogják kitenni a teljes allokációnak ez nagyjából a 2007-14-es időszak előzetes allokációjának megfelelő összeg volt. A megfelelő tervezés, előkészítés után lehetett ezt elérni. A közös erőfeszítésekkel a tagállamok és a bizottság elfogadta a kohéziós politikai programnak ezeknek ezen elemeit, annak ellenére, hogy a, a a keretek megfogalmazása késlekedett. A keretek a jó stratégiai tervezésre alapuló beruházások és munkálatokat határozza meg. A közös irányítás alatt azon, vagy mellett azonban a programok végrehajtása a tagállamok felelőssége. A jelenlegi programok elindulásával úgy látjuk, hogy a félidős kifizetések aránya csökken. Ennek egyik fontos oka, hogy a program, a tagállamok késlekedve adják meg a programirányító hatóságokat, pedig ez lenne a, a köztes kifizetések előfeltétele. Talán az ex ante feltételek teljesítése vezet a kifizetések késlekedésének. Pedig nagyon fontos a megfelelő időben való végrehajtás a, az eredményekről a leghamarabb történő beszámolás. Nézzük most néhány szóval a menekült válságot. A válság megváltoztatta Európa prioritásait. Eddig nem volt olyan nemzeti, eddig nemzeti vagy regionális program módosítását nem nyújtotta be senki, de a bizottság megkívánja vizsgálni a 2020-as időszakig a programokat, hogy megnézze, hogy menekültek migránsok integrálásával hogyan lehetne ezeket erősíteni. Érdemes megemlíteni, hogy az Európai Regionális és Fejlesztési Alap ezeket az intézkedéseket segítheti a mobil kórházak vízellátás beruházása, a szociális oktatás, egészségügyi lakatási és gyermekgondozási infrastruktúrába. A migráció helyi városi realitás, nagyon fontos, hogy a lakosságot a migrációs kihívásokkal együtt jobban tudjuk kiszolgálni, és tanuljunk egymástól e, európai szinten. Az EU számára fontos, hogy legyen egy programja, a városi innovatív lépéseket megfelelő keretekben valósítsa meg, hiszen a nemzeti és kormányzati szint, a nem kormányzati szervek dolgoznak ebben együtt sok mindenki mással. Ebből a szempontból a, az amsterdami eh, panel eh, fontos lépés lesz. Elnök mondja, én most befejezném, és mint mondtam az elején, nyitott vagyok bármilyen kérdésre, de különösen szeret, örülnék, hogyha elmondanák a véleményüket az MFF-fel kapcsolatos kérdésekkel, a strukturális eh, alapok kal kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alkalom most nekem számomra, hogy megtudjam, hogy sok mindent megtudjak önöktől, akik a szakértői a kérdéseknek. Szeretnék, ha majd gondolják, az i tehát annak azokat a lehetőségeket is majd elmondani, amit mások tettek a téren. Köszönöm. I'm sure. Köszönöm szépen. Nyilván sok mindent hall az EFSZ-ről, a kohéziós politikáról, a jövőbeli kohéziós politikáról, általában a jövőről, a több éves pénzügyi keretről, az összes téma szerepel a regionális bizottság napi rendjén is, és ilyen összefüggésben merülnek fel kérdések is. Majd kezdjük meg a kérdéseket. Először a koordinátorok következnek. Fán Nistelrooy úr a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen biztos úr, elnök úr. Először is gratulálnom kell önnek, mert ön egy kiváló kommunikátor, hogyha látjuk a feedeket, a kommentárokat, az Európai Bizottság reakcióit, a kis és középvallati eszközt, a foglalkoztatottak itt és ott, stb. Tehát gratulálni szeretnék, de valahogy hogyha az első érezhető eredményeket mutatja be, amelyeket tényleg meg tudunk ítélni, hát ez júniusban történik, majd ez érdekes lesz. Emlékeztetni szeretnék itt a regiben arra, hogy amikor elfogadtuk a rendeletet az FC-vel kapcsolatban, akkor a kérdés az, hogyan működik a végén, hogy képes-e ténylegesen szinergia hatást elérni, és hát majd meglátjuk, azt mondtuk akkor, nem tudjuk megjósolni, hogy ez hogyan történik, majd eh, hogyan szedi össze magát eh, eh, itt Európában. Az azt mondtuk, lehet, hogy ki kell igazítani az európai strukturális és beruházási alapra vonat, alapokra vonatkozó rendeletünket, megteszük ezt is, és ahogy ön mondta, tehát várjuk az eredményeket ezek után, hogy ezt és uh, itt nem csak arról van szó, hogy ne, mindig én megvédem az FC-t a saját hazámban, tehát uh, nem erről van szó. Uh, és uh, jogi szempontból is, ugye társjogalkotók vagyunk, um, nem csak egyszerűen véleményünk van. A kérdés most az persze, hogy mit lehet tenni. Az többéves pénzügyi keretről folyó vitában a néppárt azt javasolta, hogy itt, itt több milliárd dollárról beszélünk a kötelezettségvállalásoknál, és amit nem használtak fel, az nem menjen automatikusan vissza a tagállamokhoz. Ez nonsens így, ugye egyrészt itt a pénz, aztán ott a pénz ugye a mezőgazdasági okoknál fogva, és tudjuk, hogy mi történik ezen a területen, és itt állítsuk le ezt, hogy ez a pénz egyszerűen visszamegy a tagállamokhoz, és saját kezdeményezésű jelentést készítettünk Jan Ulbrichtől voltam ebben a munkában, és ott felhívtuk a figyelmet arra, folyamatosan a rugalmasságról beszélünk, ez egy fontos téma lenne. Tehát ez közösségi pénz, ezt ne felejtsük el. És hogyha menekült ügyekről is beszélünk, itt lehetne tenni sok mindent ebből a pénzből. Természetesen a problémák maguktól is újra jönnek. Ez egy második megjegyzés a harmadik megjegyzésem pedig úgy szól, hogy ön bajnoka a multiplikátor hatásoknak és a regionális politikában a hazámban például mindig azt mondtuk, egy európai euró végül is négy eurós eredményt képes hozni. Mikor volt ez? Nem tudom most mi multiplikátor, még magasabb szorzókkal is számolnak. De fontos is, hogy ezt elérjük persze. Ez nem kommentár, hanem komolyan is szeretnénk venni ezt a jövőre nézve. Itt van a tanulmány, a regi is készített ilyet, tehát tényleg hol van szükség támogatásokra, ezt kell megvizsgálni. Itt nincs kutatásfejlesztés területén, nem csak a piac működik. Vannak területek, ahol senki se akar beruházni, ott van szükség ezekről a pénzekről, Aztán vannak piacvezérelt eszközök is. Ez a vita tehát szerintem nem igazán folyt még le a parlamentben. Sem a bizottság, sem az EIB, vagy EBB nem. Mind, mindig azt mondja, amit eddig mondott a vezető, és azt csináljuk, amit eddig csináltunk. Nem érzem jól magam e közben itt ugye 20 milliárdot felduplázunk 40 milliárdra, jó, de hol, hol, hol, hol jutunk majd? Ugye most egyelőre 40 milliárdnál tartunk, de mi lesz a vége ennek? És ott, itt a szakértőket be kell vonni. Egy utolsó megjegyzés, az, megnézzük a tényleges helyzetet Európában. Itt Szlovénia, Horvátország elmúlt hónapban, ami az, ott jártam elmúlt hónapban, és meglepett, itt az új tagállamokban ezek a régiók, ugye sokat költünk erre ott a kohéziós pénzekből, hogy még mindig nagyon le vannak maradva ezek a régiók, és azért ez egy alapvető probléma, és nagyon rossz kapcsolatok van, amit európai kutatásfejlesztésben csinálunk, és ők egyszerűen nem tudnak felgyorsulni arra a sebességre, amit szeretnénk, és az ön alelnökségéhez tartozik ez a hatáskör is, az európai képességek fejlesztése. És itt a válság után tulajdonképpen nagyobb a különbség, mint volt korábban. Itt azért mélyebbre kell menni, itt nem a kohézió hibája, meg nem általában akarok fogalmazni. Egyszer meg kell nézni konkrétan a helyzetet. A kérdés most az, hogy mit tehetünk az eredmény a konvergencia, felzárkóztatás kell, hogy legyen. Itt ezt jobb, nem, nem a cél az, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak legyenek, hanem azokról szól ez, akik lemaradnak, azokat fel tudjuk zárkóztatni. A régi tagállamok a Horizon 20-20-65%-át kapják, még többet, mint korábban bármikor, az koncentrálódik tehát a régi tagállamokba abban bízom ezek után, hogy az FC-vel ezt egy kicsit korrigáljuk, és akkor itt lefolytatjuk a, ezt a vitát a kohéziós politika keretében. Igenis, mi azért küzdünk, hogy nagyobb legyen a szolidaritás, hogy a menekült ügyben is legyen szolidaritás. És ezt fel kell vetnünk. Ez, itt kiegyensúlyozottabb megközelítésre van szükség. Köszönöm szépen. Kvel asszony a szociáldemokraták nevében. Kerr asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Van egy néhány kérdésem a kohéziós politikával kapcsolatban, de a középtávú pénzügyi tervezésről is beszélni szeretnék. Nézzük a kohéziós politikát. Én azt állítom, hogy az Európai Parlament itt nagyon jó kohéziós politikát tárgyalt ki, ez képes eleget tenni a modern kihívásoknak is. Osztja ön ezt a véleményt? Azért kérdezem ezt ennyire, pontosan, mert újra és újra hallom a bizottsági körökből a híreket, elnézést, nem a DG régióból, de azért hallok olyan köröket, hogy hát tulajdonképpen a kohéziós politika egy teljesen előregedett dolog, nincs rá szükség, Induljunk el itt a Juncker beruházási program alapján, itt egy 17-es emelő hatást érünk el, multiplikátor hatást érünk el, sokkal jobb ez. A kérdésem az, hogy ön osztja ezt a véleményt, vagy a parlament véleményét osztja, hogy igenis szükség van a jövőben is egy korszerű kohéziós politikára. A második kérdésem, vannak-e már olyan projektek, ahol látjuk azt, hogy az eredetileg tervezett multiplikátor hatás sikerül elérni? Ha igen, annak nagyon örülök, de azért nekem vannak kétségeim. Harmadik pont, ön már említette a makroökonomiai kondicionalitást. Ugye a parlament sose támogatta ezt a makroökonomai feltételhez kötést, legalábbis a az Európai Parlament többsége nem akarta ezt, ezt a tárgyalások során végül is lenyeltük, kompromisszumokat kell kötni, de most az ön véleménye szerint van-e olyan tendencia, vagy hogy, hogy ez tényleg fontos, hogy bent legyen ebben, mert csak így tudjuk a tagállami pénzügyi politikát, a reformokat befolyásolni. Van-e erről információja? Azt is gondolom egyébként, hogy a kohéziós politikában a pénzügyi eszközöket támogatni kell, az instrumentumokat, de hogy az alap az továbbra is a, a támogatás kell, hogy legyen, mert a legjobb szándék mellett sem lehet az Európai Szociális Alap kapcsán itt hitelekkel dolgozni. Ez nem fog működni, tehát mm, egyszerű finanszírozási eszközök nem kielégítők, alapvetően támogatásokra is szükség van. Azt hiszem, ezt nem is vitatja senki, hogyha a középtávú pénzügyi tervezés félidős értékeléséről beszélünk, hát itt lesz egy állásfoglalás, vélemény itt a, mi nem a, a bizottságunkban nem akarjuk csökkenteni ezeket az eszközöket, ez jól, beruházott pénz, jól felhasznált európai adópénz, de mindenhonnan azt hallom, hogy olyan sok pénzünk van, ebből tényleg leadhatnánk valamit, ezt és ezt, meg ezt a problémát lehetne ebből megoldani. Azt gondolom, hogy a rugalmasságból többet kihozni nem nagyon lehet, és most még nagyobb rugalmasságot követelni a kohéziós politika kárára, nem gondolom, hogy a parlament támogatása ehhez megkapható. Nem is tudom, hogy melyik, lenne, melyik tagállam lenne hajlandó kohéziós forrásokról lemondani. Ez egy további kérdés ezek után. Persze, hogy a tanács hogy látja, de az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság nem akarja azt az utat járni, hogy a kohéziós forrásokat csökkentse, legalábbis 2020-ig nem. Ami számomra érdekes, az a gap, a kifizetési hiányosságok ügye ugye végéig finanszírozni kéne ezeket a fizetési, kifizetési hiányosságokat, talán meg is oldják, de az az érzésem egy kicsit, hogy ez egy ideiglenes átmeneti megoldás lesz csak, mert ön is tudja, hogy a kohéziós politika nagyon lassan kezdett felpörögni, különböző okoknál fogva, és pillanatnyilag új projekteket egyáltalán nem is terjesztenek előfinanszírozásra egyenlőre. Vagyis a támogatási periódus végén a tagállamok magasabb számú fizetési felszólítást küldenek majd, és ugyanaz a probléma merül majd fel, talán még drasztikusabb formájában, mint a legutóbbi ciklusban, vagy a periódusban. Van-e erre valamiféle ötletük? Tehát itt az MFF félidős vizsgálata során van-e ötletük arra, hogy éppen ezt a nehézséget tudjuk megelőzni. A végén pedig a félidős értékelésről beszélünk. Ön a középtávú pénzügyi terv vonatkozásában említette, de regionális bizottságként nekünk szükség van egy értékelés a kohéziós politika vonatkozásában is, tehát hogy magát a kohéziós politikát értékeit és azt kérem, hogy lehetőleg évvégére az Európai Bizottság készítsen javaslatokat a kohéziós politika területén, mert ha megnézem itt a folyamatokat, 2019-ben lesznek az európai választások, konkrétan arról beszélek, hogyha a 2018 végére nem tudjuk lezárni a tárgyalásokat, akkor bizonyít 2020-ra nem lesz olyan strukturális politika, amit azonnal el lehet kezdeni az új támogatási időszakban, de hát ez minden más programra vonatkozik tulajdonképpen. Ezért a mi érdekünk az, hogy lehetőleg korán kapjunk idevágó javaslatokat az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem látom. Az FSR Jakov Csicsúr következik ezek után. Köszönöm szépen. Katainen elnök úr, örülök, hogy időt szánt ránk. Örülök, hogy beszélni tudok egymással, ez fontossal. Fontos számunkra, hogy a párbeszédet fenntartsuk. Az előttem szólóktól is hallott egy néhány dolgot, nem hiszem, hogy mindent meg kell ismételnem. Vannak globális tézisek, itt általában ezeket Fán Nisztelrú és Kérasszony is említette. Mindenek előtt egy dolgot szeretnék még elmondani most. Tényleg szükség van arra, hogy a kohéziós politikánkat átdolgozzuk és rögzítsük, mert kohéziós politika nélkül nem fog semmi működni. És hogyha a kohéziós politikát meg akarjuk tartani, akkor a következő egy-két évben egyértelműen lépnünk kell. Ugyanis csak így tudunk hitelesek maradni a politikánkkal itt az Európai Parlamentben és összességében az Európai Unióban. És még valamit szeretnék hangsúlyozni. Mindenképpen alapvetően fontos, hogy a szinergia hatásokat kihasználjuk a Juncker alap és a kohéziós politika között. Egyelőre túl kevés példa van erre, miközben döntő jelentőségű, hogy ez megtörténjen. Mindenképpen alá kell húzni, hogy azokat a forrásokat, amelyeket itt a Juncker keresztül megkapunk, azokat felhasználjuk, és a szinergia hatásokat is elérjük, amelyek lehetőségét megvannak. Előadó vagyok itt a parlamentben, a, az adriai makrorégió vonatkozásában, és azt is tudjuk, hogy van egy keleti-tengeri, egy balti, egy Duna régiós makrorégió is, ide is készülnek programok. Szeretném elmondani ezek után, hogy ezekben a makrorégiókban a kohéziós politikát tényleg ki tudjuk használni, és a Juncker alapot is szeretnénk kihasználni. Ugyanis itt e, igazából nem látjuk, hogy pontosan ki az, aki magához vonja, ki, aki vállalja a vezető szerepet, a koordinátori szerepet ezen a területen. Azt hiszem, hogy gyorsan kell döntést hoznunk, és világosan állást kell foglalnunk, mert különben nem vagyunk hitelesek, ha szinergiáról beszélünk, és makroregionális politikáról. Azt várom öntől és az egész bizottságtól, hogy a következő néhány hónapban, vagy mondjuk egy éven belül konkrét lépéseket tegyenek, hogy a polgároknak be tudjuk mutatni, hogy mi komolyan vesszük ezt a feladatot. Köszönöm szépen, Homási úr. Tisztelt elnök asszony, köszönöm. Tisztelt alelnök úr, köszönöm, hogy itt van ma velünk. Köszönöm, hogy felszólalt, ennek a felszólalás, ez a felszólalás megteremtette a regionális politika, politikáról szóló vita alapját. 350 milliárd euró ez a regionális politika, hogyan ezt ön is mondta. A regionális politika az ön portfóliójának és a beruházásnak, a növekedésnek, a foglalkoztatásnak a céljait szolgálja. Ez a támogatás rendkívül fontos. A regionális politika megerősíti a régiókban a válság elleni harcot. De nem szabad elfelejtenünk, hogy mi is az alapvető célja a kohéziós politikának. A kohéziós politika az egyetlen igazi nagy szakpolitika, az egyenlőtlenségek, a területi töredezettség csökkentése az alapvető cél. A kohéziós politikáról készült értékelések azt mutatják, hogy minden előfeszítés ellenére az egyenlőtlenségek egyre csak nőnek. Ezért véleményem szerint fontos, hogy persze a földrajzi mm, kritérium nem számított bele az FC-be. Fontos lenne, hogyha erre a kritériumra is, kritériumra is kitérnénk, ugyanis a az EFSI nem valósulhat meg, hogyha ezt a kritériumot nem vesszük bele. A másik megjegyzés, amelyet szeretnék megosztani önökkel, a menekült válsággal kapcsolatos. A menekült válság kihat a bizottság összes programjára. Így a kohéziós szak, szakpolitikára is, a kohéziós politikát is érinti a menekült válság, és én azok között vagyok, akik azt gondolják, hogy a kohéziós politikát tudjuk használni ezen kihívás megválaszolásában. Szeretnék egy személyes aggodalmat, ötletet megosztani önökkel. A legutóbbi tárgyalás során makrogazdasági feltételhez kötéseket szabtunk ki. Tudják, hogy én erről mit gondolok. Ezek a feltételhez kötések léteznek ma, és azt gondoljuk, úgy gondoljuk, hogyha a deficittel kapcsolatos célkitűzéseket nem tartják tiszteletben, akkor az alapokat, alapok kifizetését fel is lehet függeszteni. Na már most jelenleg számos olyan tagállam, amely ezekből az alapokból, a strukturális alapokból részesül, ezen tagállamok nem mindig tartják tiszteletben az európai értékeket, és nem, nem keresik a, a menekült válság megoldását. De a menekült válságon kívül is vannak alapvető jogi aggájaim. Szerintem Jelenleg, amikor is halálos veszély fenyegeti Európát, ez a halálos veszély pedig az, hogy nem támogatjuk, nem tartjuk tiszteletben az Európai Unió alapszerződésében megfogalmazott értékeket. Szerintem szankciós eljárásokon kellene gondolkodni, vagy feltételhez kötéseken azon országok számára, amelyek nem, tiszt, nem tartják tiszteletben az alapvető jogokat, és nem tartják tiszteletben az Európai Unió alapvető értékeit. A harmadik megjegyzés, amelyet szeretnék az előadásához hozzáfűzni, az egy javaslat, amelyet a Jacques Delors intézet fogalmazott meg, és amelynek a célja, hogy a befektetési záradék, amely a stabilitási paktumban szerepel, újuljon meg. Ön tudja, hogy főleg az eurozónában a tagállamok, amelyeknek a legjobban szüksége, szükségük lenne a rugalmasságra, nem nem élhetnek ezzel az áradékkal. Szeretném tudni, hogy a bizottság dolgozik-e javaslaton annak érdekében, hogy a tagállamok, amelyeknek szükségük van a beruházásokra, nagy beruházásokra, azok is ezekből kivehessék a részüket, anélkül, hogy kockázatok, eljárási kockázatok merülnének fel. Utolsó megjegyzésem pedig, erről már két hete cseréltünk eszmét az Európai Bizottságban, tehát a perifériás régiókról. Tudom, hogy ön mennyire elkötelezett. Remélem, hogy a projektek, amelyeket a perifériás, orsz, perifériás területek nyújtottak be, majd megvalósulnak. Az FC vel kapcsolatos közlemény rendkívül fontos a tengeren túli régiók szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alának úr, én is szívből köszönöm, hogy lehetőség van arra, hogy eszmét cseréljünk önnel, és köszönöm a bevezetőjét. Nagyon sok kérdést említettek már az előttem szólók. Két konkrét kérdésre koncentrálnék, amelyek a stratégiai beruházásokat érintik, és amelyeknek célja, és elhangzott már, a koherencia az európai beruházási alapokkal való összefüggés. Az első kérdés egy dokumentumra, bizottsági dokumentumra vonatkozik, a fenntartható energiatechnológiai terv március közepéről. Az atomerő művek támogatását hangsúlyozzák a zöldek nevében. Úgy, úgy gondolom, hogy ez a kohéziós politikával szembe megy, ami eleve kizárja az atomerőműveknek a támogatását. Itt ez viszont előfordulhatna ilyen jellegű támogatás, ami politikai értelemben a, egyfajta kiskapun az atomenergia reneszanszát jelenthetni. Osztrák vagyok, ott minden párt számára nagyon érzékeny téma, és óriási eredmény volt az állampolgárok szemében az, hogy a strukturális alapoknál kizárták a támogatási lehetőségeket. Kérdés, mi a szándékuk ezzel a dokumentummal, amelyben explicite és ezért kérdezem nem csak az Európai Stratégiai Beruházási Alapokat, mint támogatót jelölik meg, hanem a kohéziós politikát is, és az Európai Beruházási Alapot itt is. A második terület szintén hasonlít az FC-hez, az első kiesés elleni védelem Az FC szabályozásban határozottan az szerepel, hogy az első kiesés elleni védelem a nagyobb kockázatot jelentő ágazat átveszi az FC-től a forrásokat. A bizottság tervében a magasabb kockázatú ágazatot az Európai eh, Beruházási Alap veszi át. El tudná e mondani ezt, hogy hogy is van, hogy alakulhatott ki ez a hiányos koherencia vagy összefüggés, és hogyan oldható fel a jogbiztonság érdekében a források felhasználásánál ez a jogbizt, jog, jogi hiátus. Köszönöm szépen, Demáta úr. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm, biztos úr. A befektetések az Európai Unióban 15%-nál kevesebbet, kevesebbet teszik ki, mint a, krízis előtti helyzetben. A megszorítások csak rosszabbá tették a beteg állapot, állapotot. Most viszont az orvosok ugyanezekkel, ugyanezekkel az eszközökkel operálnak. Az EFSZ-vel, illetve az EZIF-fel ezek az eszközök a regionális mezőgazdasági, halászati politikát, kohéziós politikát kellene, hogy támogassák, azonban még nagyon sok homályos pontot képviselnek. A multiplikátor hatáson túl még mindig várjuk a számokat, a részletes elemzéseket arról, hogy valóban multiplikátor hatása volt-e ezeknek a magánbefektetéseknek. Itt a közlekedésre, illetve a földgáz szektor szektorra is gondolok. A nagy vállalatok mm, nagy vállalatok érdeke mindez, nem pedig az önállátást támogató kis vállalkozásoké. Szerintem a, a hitelek is nagyon homályosan működnek, olyan bankok, olyan pénzügyi intézetek kapják őket, amelyek homályosan működnek erről a pontról több információra lenne szükségünk. Um, Renewable Income Europe, ez is egy nagyon, um, nagyon homályos uh, cím. A görög bankok pedig 2011-ben nem a megfelelő finanszírozásból részesültek. Az FC szeretné megadni a megfelelő finanszírozási formákat az arra rászoruló, rászorulóknak. Lehetne tudni, hogy miért nincs átláthatóság Végezetül pedig, hogy a komplementaritásra a strukturális, a beruház, strukturális és beruházási alapok között rátérjek, a kohéziós politikától elvettek forrásokat, a Horizon 2020-tól is, a Juncker terv kapcsán kettő betűszó van, amit nem is ismer igazából a, a média sem. Ezek egymással versenyeznek homályos módon, és nem a KKV-kat támogatják, és nem a regionális politikák és a helyi politikák érdekeit képviselik. Köszönöm, nagyon köszönöm, ezek voltak tehát a koordinátorok kérdései. Három, négy név, öt név szerepel még itt a listámon, sőt, hat. Hátán szeretnének még kérdezni. Nagyon köszönöm. Igen, igen. Meg is adom tehát a szót a válaszolásra, és utána majd folytatjuk a még hátramaradó hat kérdéssel. Nagyon köszönöm. Szeretném, szeretnék egyszerre válaszolni a különböző kérdésekre. Először is, ami az FC-t illeti általánosságban, ha gondolják, akarok, adok, adhatok pár számot. Már 64 beruházási projektum, projekt működik FC finanszírozással. Ezek ipari befektetések vagy infrastruktúrális befektetések. Felhasználtunk 9,3 milliárd eurónyi, eurónyi forrást erre a 64 projektre. 185 megállapodásunk van bankokkal és KKV-kkal. Ezen célokra felhasználtunk 3,5 milliárdnyi eurós összeget. Jelenleg a 185 bank, amely már kötött megállapodásokat, 142 ezer európai KKV-t fog finanszírozni. Tehát 142 ezer európai KKV részesül ezekből a finanszírozásokból a bankokkal kötött megállapodásoknak köszönhetően. Amikor összeszámoljuk az FC-t, a KKV-knak nyújtott FC támogatásokat és a nagyobb projektekre nyújtott támogatásokat, akkor elmondhatjuk, hogy több mint 12 milliárd eurót használtunk fel, és ez, ez 100 milliárd eurós befektetéseket fog jelenteni lehet, hogy ez varázspénz, nem is igazi pénz, ha akarják, akkor hívják így, de öm, ott van ez a 142 ezer európai KKV, akik számára öm, nagyon fontosak ezek a források, ugyanis felhasználják tehát ezeket a forrásokat, így működik ez a hatás. Köszönöm, hogy hozzászóltak a kommunikációs stratégiánkhoz. Próbálunk mindenről kommunikálni, hogy az összes vállalat, összes tagállam lemásolhassa a jó gyakorlatokat. Hogyha valaki még nem követi a Twitteremet, akkor, támog, akkor bátorítom önöket arra, hogy kövessék a Twitter oldalamat, ugyanis nagyon sok információt osztok meg a Twitteren keresztül. Jó, példákat is láthatnak, amelyeket esetleg az önök régiójában is használhatnak. Az egyik kihívás, amely most előttünk áll, az a tudatosság hiánya. A régiók, a tagállamok nem mindig tudják, hogy milyen lehetőségeket nyújtunk. És itt az önök segítségére van szükség. Nagyon nyitottan szeretnék önökhöz szólni, mindig nyitott vagyok. Hol, a, a kép, csak egy pár, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány képviselő van, aki az EFSZ-ről terjeszti az információkat. Remélem, hogy át tudják, el tudják küldeni az üzenetet a válaszolpolgároknak, meg tudják osztani velük azt, hogy az FC mire is használható. Minden projektet feltöltöttünk, minden FC finanszírozású projektet feltöltöttünk a honlapunkra. Fantasztikus problémák vannak, ö, fantasztikus projektek vannak itt, például, ö, például ö, 40 ezer háztartásra kitérő energiahatékonysági projekt Franciaországban. Az FC nagyon jó hiteleket nyújt erre is. Ezeket le lehetne másolni más régiókban is lehetne ezeket használni. Portugál, portugál képviselőkhöz szólok most, vagy a ciprusi képviselőkhöz. Szeretném, hogyha a banki szektor, a vállalk, vállalatok együtt tudnának dolgozni. Szeretném, hogyha platformot tudnánk létrehozni a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére, az innováció továbbfejlesztésére, ugyanis több ezer olyan vállalkozás van, amely nem tud észszerű, észszerű hitelhez jutni, például a hotele újrafestéséhez. Vagy nem tudja fejleszteni, terjeszt, nem tudja fejleszteni az üzletét, nem tud terjeszkedni. A finanszírozás az EFSZ-n keresztül olcsóbb, és a vállalatok ehhez könnyen hozzáférhetnek. Az európai parlamenti képviselőknek nagyon nagy szerepük van abban, hogy a kereslet és a kínálat találkozhasson, vagyis az EFSZ, illetve az EFSZ-ből az FC-t hasznosítani tudó vállalkozások. Szvirági asszony nagyon jó példa arra, hogy ő európai képviselőként nagyon sok mindent tett Görögországban az FC hiteleket adják el a vállalataiknak, nem kell bebizonyítani, csak szeretném, hogyha minden egyes tagállamban lennének olyan emberek, akik foglalkoztatáshoz, munkahelyhez juthatnának az FC-nek köszönhetően. Állunk rendelkezésükre, úgyhogy nagyon remélem, hogy tudunk együtt dolgozni ebben a témában. Krej asszony a kohéziós politikáról tett fel egy kérdést, a kohéziós politikáról, amely, eset, amely felett esetleg eljárt az idő. Hmm, mindig jó megnézni azt, hogy mit tudunk jobban tenni, hmm, hogyha valamit jobban tudunk tenni. Hogyha a finanszírozási ö, eszközöket nézzük, akkor szerintem mindig van hova fejlődni, jó megnézni azt, hogy a már rendelkezésre álló forrásokat hogyan tudjuk jobban felhasználni, hogyan tudjuk a finanszírozási eszközöket jobban felhasználni. A strukturális alapokat például. Sok jelenlévő kolléga kérdez az FC és az ESIF közötti kapcsolatról. Kiadtunk egy közleményt ebben a témában. El kell mondanom, hogy nagyon összetett, bonyolult ez a kérdés, ugyanis a, a szabályok igencsak bonyolultak. De tudjuk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Éppen ezért létezik az Európai Strukturális Támogatási Hub, hálózat, amely segítséget nyújt a régióknak, a tagállamoknak abban, hogy kombinálják az EFSZ-t és az ESIF-et. Bátorítom Önöket arra, hogy ezeket az üzeneteket terjesszék, és hogyha bármilyen konkrét kérdésük van, akkor az én kabinetem, illetve szolgálat is nagyon szívesen válaszol Önöknek hogy elmondjuk, hogy hogyan lehet beruházási platformokat építeni, az EFSZ-t és az ESIF-et hogyan lehet együtt felhasználni a beruházásokban. Makrogazdasági feltételhez kötés. Sokan kérdeztek önök közül erről. Szerintem ez észszerű. Nézzük a valóságot. Ha van egy kormány, amely valamilyen okból kifolyólag nem tesz eleget ahhoz, hogy a finanszírozási formákat elmerítse, akkor az emberek elszegényedhetnek. Én nem akarom ezeket a politikákat támogatni, de hogyha ugyanez az ország eldönti és megígéri, hogy rendben reformokat fogunk végrehajtani az országunkban, ugyanis változott a környezet, reformokra van szükség, akkor nem a deficit vagy az államadóság fogja meghatározni, hogy az adott forrásból, strukturális forrásokból, alapokból részesülhetnek-e az országok. Az adófizetők pénzéből kerülnek megvalósításra ezek a programok, hogy támogatni kell az országokat arra, hogy használják őket, részesüljenek belőle. Jó bátorítás ez mindenki számára. Vagy például, ha más szakpolitikai területeket nézünk, nem csak gazdasági területeket, vannak olyan országok, amelyek a jogállamot sértik. Akarjuk-e ezeket a tevékenységeket támogatni úgy, hogy pénzt adunk a kormányoknak? Nem, nem, szerintem ez egyáltalán nem észszerű. A mi uniónk az értékek uniója, éppen ezért vannak ösztönző eszközeink, forrásaink, amelyek az értékek mentén kerülnek kiosztásra. éves pénzügyi keret felülvizsgálata. Nem vagyok szakértője a jelenlegi helyzetnek, ugyanis Krisztalina kollégám sokkal jobban ismeri a helyzetet nálam, de az az érzésem, hogy legalábbis nem hallottam senkit, aki azt mondta volna, hogy tudom, hogy hol lehetne még megnyírmálni a költségvetést. Ez a valóság, ezt mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy szeretnénk többet fizetni. A tagállamok nem fognak többet fizetni, nem várjuk el ezt tőlük. Lehet, hogy nincs igazam, lehet, hogy tévedek, de a legjobb esetben is olyan helyzetben fogjuk magunkat találni, ahol is jobban tudjuk elkölteni a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat. Van ez, vannak olyan források, amelyeket erre, ezekre a célokra lehet felhasználni, tehát nem visszaküldjük, hanem felhasználjuk őket. Kicsit más, hogyan, mint régen, annak érdekében, hogy jobb eredményeket kapjunk, Krisztalina az eredmények költségvetéséért köteleződött el, ehhez nagyon óvatosan kell nyúlnunk. Ami a programozási időszakot, az MFF-et illeti, lesz-e változás? Lesz-e nagy változás a tagállamok között, akik, amelyek nem az átlag szinten találhatóak gazdasági szempontból? Gondolom, önök jobban tudják, mint én, hogy mi a valóság. Hogyha kis részletekre térek ki, akkor figyelnünk kell a tanácsadó szolgálatokra, ugyanis a tanácsadó szolgálatokon keresztül lehet az országokat, a közigazgatási forrásokat megfelelően használni, és így lehet új forrásokat, eszközöket használni, mint például az fc a lehető leghatékonyabb módon. Vannak olyan FC projektjeink, amelyek már 26 országban működnek. Még két országban, például Cipruson nem működnek ilyen programok. Itt nem csak a közigazgatási kapacitás hiányról beszélünk, hogyha Bulgáriára vagy Romániára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a privát bankok rendkívül aktívak a KKV finanszírozásban, vagyis nem, a, nem feltétlenül a, az állam feladata ez. Ez nem történt meg még Romániában. De ezen dolgozunk, ezen a témán dolgozunk annak érdekében, hogy minden tagállam részesülhessen ezekből a finanszírozási forrásokból. Ehhez szükség van a tanácsadói szolgálatokra. Az FC nem fog um, nukleáris projekteket finanszírozni. Hol is használták a leginkább az FC-t, vagy hol, használták jobban, mint máshol az energiahatékonyság területén és a megújuló energiaforrásokban. Ennek rendkívüli módon örülök, ugyanis ez a jövő. Az FC a piaci hiányosságokat kezeli, ugyanis a piaci szektor nem mindig hajlandó finanszírozni az új technológiákat, az új energiahatékonysági technológiára épülő projekteket, vagy a megújuló energiára épülő projekteket. Egy elképesztő példát szeretnék önökkel, meg, önökkel megosztani, nem tudom, hogy már megosztottam önökkel ezt a példát, de Dániában fantasztikus modell működik, ezt megint csak lemásolhatnak a többi tagállamban. Van egy, mag, van egy magán beruházási alap, amelynek, a, amely úgy működik, hogy ha beruházásokban valamilyen, valamilyen, valamilyen hiányosság keletkezik, akkor a nyugdíjalapokból finanszírozzák azt. Két milliárd eurós forrásról van szó. A Dán alap befektet a megújuló energiaprojektekbe Észak-Európában. Tehát a nyugdíj alapok támogatják a megújuló energia projekteket. Én soha nem hallottam még ilyenről. Ezt a modellt más országokban is lehetne használni. Tehát az új technológia, az innováció, a megújuló energiák, ez az innovatív alapoknak a jövője. A megszorítások a kelleténél jobban visszavetették a beruházásokat. Valóban, valamilyen mértékben ez tényleg így van. Az állami befektetések is csökkentek. Ismételten felmerülhet a kérdés, hogy a helyzet jobb lenne-e, hogyha a tagállamok nem konszolidálták volna a költségvetésüket, nem hoztak volna strukturális reformokat, nem hiszem. Szerencsére pozitív fejleményeket láthatunk a beruházások területén, még nem vagyunk azon a szinten, ahol lennünk kellene, de már közeledünk a megfelelő befektetési szinthez. Az fc nek a hatását még nem látják, de már jó irányba mozdulunk. A beruházások újra megjelennek, akkor, hogyha a beruházás, hogyha beruházók bíznak a beruházási környezetben megfelelő pénzügyi politikára van ehhez szükség. Ez az alapfeltétele, az előfeltétele a beruházásnak, illetve a munkahelyteremtésnek. Nem tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam el. Okay, yeah, one maybe additional talán még egy szempont a megújuló energiával kapcsolatban, a biomasszával például lehetőségeivel. Már vannak olyan EFSI projektek, amelyekben a biomassa például fontos vagy döntő volt. A biomasszát másként használják, mint korábban, nem csak a papír vagy pavondekli termeléshez használják fel, hanem a biomasza felhasználás sokkal teljesebb. Például különböző altermékeket gyártanak. És ez teljesen új piacot is megnyit. Csak szeretném még azt elmondani, hogy a tudatosításban is dolgozzunk együtt a régiók szintjén is. Az EFSI lehetőségeit terjeszteni kell, és a weboldalon rajta lévő példákat nyugodtan fel lehet használniuk, ha segítségre van szükségük. Az SIFC struktúrákról, akkor az SIFC struktúrákról, akkor azt el tudjuk mondani. rákérdeztem a kifizetések, a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatban. Említette, hogy Finnországban ez év végéig változni fog, de gondolom, hogyha két eh, vagy két év múlva még nagyobb eh, késedelmek lesznek, és azt is kérdeztem, hogy tudnak-e tenni valamit ezzel szemben. Azt hiszem, jobb lesz, hogyha Krisztalina kollégám válaszol erre a kérdésre, hiszen ő sokkal jobban ismeri a jelenlegi helyzetet. Köszönjük szépen! Lesz még lehetőségünk arra, hogy Georgievá asszonynal és tárgyaljunk erről. Hat további hozzászólás van. Azt kérem, hogy mindenki két percre korlátozza a hozzászólást, hogy Katajnán úr még válaszolhasson is a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Üdvözlöm Katajnán urat. A szénenergiákkal kapcsolatban a következőt kérdezem, az FC és az SZ közti szinergiákat. Ha megnézzük azokat a projekteket, amelyeket az ESEF-ből finanszíroznak, akkor láttuk, hogy már vannak társfinanszírozási lehetőségek, nem csak a nemzeti finanszírozási részen, hanem a nem a finanszírozás nem eh, jogosult részén is. Ha megnézzük a magánprojekteket, amelyeket az FC eh, alapokból, forrásokból finanszírozunk, akkor eh, látható, hogy különböző szabályok vannak érvényben. Különböző alapok, és különbözők a, szelet, a kiválasztási értékelési kritériumok. Hogyan lehet akkor tényleg a gyakorlatban a sok eltérés miatt a szinergiát elérni? És köszönöm szépen a bátorítást is. Köszönöm, hogy lehetőségünk van a, az EFSI alapokról is beszélni, mert úgy gondolom, hogy az Európai Unióban. Annak ellenére persze, hogy tudom, hogy sok tagállamban járt lennök úr, valószínűleg akkor, amikor konferenciát szervezünk, akkor számíthatunk az önök, az ön munkatársaira is, hogy elmondják a lehetőségeket. Ván úr? Köszönöm szépen, én is köszönöm az elnök úrnak, hogy eljött hozzánk, és beszél erről. Első pillantásra olyan, mintha az FC és az SZF között nem lenne semmiféle kapcsolat, de a feltételek alapján most valóban látszik, hogy vannak lehetőségek, hogy az FC-t a strukturális alapokhoz kapcsoljuk hasznos példákat is mondott, ahol már ez előfordult. Sokat segítene, hogyha további, és segített információkkal is. Egy tanácsadó szolgálatról is beszámolt. Szeretném, hogyha ezt mondaná el egy kicsit részletesebben. A második dolog pedig az, a több éves pénzügyi keret. Én brit vagyok, úgy, és nagy örömmel látnám a javaslataikat de hát mondta, hogy június vége után meg fognak jelenni, erre hát kénytelen leszek ezek szerint addig várni. A többi a több éves pénzügyi keretek kapcsolatban nagyon fontosak a jelenlegi struktúrák, és említette a rugalmasságot, amely nagyon fontos a kifizetések, lehet, hogy csak technikai jellegűek ezek a problémák, de mégis, hogyha ha nem kapják meg időben az emberek, az érintettek a pénzt, akkor ez nehézséget jelent. Erre megoldást kell találni. És a harmadik dolog, a két perc, még belefér talán, a kohéziós politika alapjainak van egy jövője. Konstanza Krél említette korábban, nagyon fontos nem csak nekünk a e szakbizottságban, hanem gazdasági értelemben is a régiókban, és politikai értelemben is nagyon sok mindenki számára, sok közösség számára. Az Európai Uniós tagság legnagyobb előnye számukra az, hogy EU finanszírozta projekteket indíthatnak. Tehát a kohéziós politikának a jövőjéről kérdezem. Persze elfogadjuk azt is, hogy eredmény alapú, egy inkább eredmény alapú felfogás vagy struktúra felé kell majd haladni, de talán nem kellene mégsem automatikus büntetéseket a projektekre kiróni, ha azok sikertelenek. De azzal egyetértek, hogy inkább a teljesítmény alapú támogatási vagy költségvetési rend, költségtervezési rendszer felé kell mennünk, hogyha az a regionális alapokat, az EU finanszírozást, az EU költségvetést meg akarjuk őrizni, akkor ez fontos. Örülnék, hogyha ezzel valamilyen fajta, ezzel kapcsolatban valamilyen elképzelést, ötletet hallanánk. Köszönöm. Rodríguez asszony. Köszönöm szépen. desastrosos, como é o caso do Banif, que lesou dezenas de pessoas, particularmente na... Láthatjuk, hogy Portugáliában nagyon sok ember megsérült. Szeretném, szeretnék inkább a perifériás régiókról beszélni. Tudom, hogy nagyon figyel ezekre a régiókra. Ezeknek a dimenziója igen egyedi az európai térségben. Azonban strukturális problémák még mindig adódnak. A kérdésem gondolatébresztő. Szeretném tudni, hogy mit gondol erről, vagyis a perifériás régiókról, ahol is a munkanélküliség, a migráció nagyon érződnek, a képzett munkaerő elhagyja a területeket, nincs meg a megfelelő strukturális háttér, versenyképességi problémák merülnek fel az európai területekhez képest, nincs szakmai mobilitás, nem szeretem ezt a kifejezést, itt inkább emigráció van, semmint migráció. Ami a versenyképességet illeti, hogyan is beszélhetünk versenyképességről, hogyha látjuk, hogy vannak olyan régiók, amelyek nem férnek hozzá a megfelelő platformokhoz, a megfelelő közlekedési háttérhez, ami pedig fontos lenne a KKV-k számára. Beszélünk innovációról, kutatásról, versenyképességről. Én kutató vagyok, és tudom, hogy milyen nehéz kritikus tömeget találni ehhez a, ezekhez a régiókhoz. Milyen pozitív diszkriminációs intézkedések léteznek ezen perifériás régiók ö, számára a 349-es cikkelyen kívül. A kormány, a központi kormány azt mondja, hogy a felelősség az Európai Unióé. Sok mást is hallok, amikor kérdéseket teszek fel a bizottságnak. Szeretném azt is elmondani, hogy a Euromed elnökeként, hogy a menekültügyi kérdések esetében tovább kellene lépni. A török országgal kötött, kialakított programot át kellene gondolni. A kohéziós politikát nem szabad az eredményekhez kötni. Persze az eljárásoknak az értékelése fontos, ugyanis a, a megérkezési pont az ugyanaz kell, hogy legyen, de ne felejtsük el, hogy az indulási pont más és más. Nem azt mondom, hogy több pénzre lenne szükség ezen perifériás régiók számára, hanem csak azt kérem, hogy találjon strukturális megoldást ezen perifériás régiók számára. A makrogazdasági feltételhez kötés túl szankcióteli lehetne ezen régiók számára. Igazságtalan lenne, hogyha ugyanazokból az alapokból, európai alapokból nem, nem részesülhetnének ezek az országok, csak azért, mert Portugália nem tartja be a szabályokat mindig. Mi van az emberi jogi szabályokkal? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen alelnök úr a kedves szavakat. Természetesen az ön e, erőfeszítésével sikerül a kommunikációt valahogy kitölteni, behozni. Az FC strukturális alapok kapcsolatával kapcsolatban ez különösen fontos. A nagyon sok országban azonban nem megfelelő az abszorpciós képezés, az irányítás. Ezért szeretnék most néhány adatot Görögországról elmondani. A legutóbbi felmérések szerint a görög gazdasági miniszter a bizottságnak nyújtotta meg az 5 milliárdos regionális programból, operatív programokból csak 0,49%-ot abszorbáltak, és vannak 13, bocsánat, 13,4 milliárd euró az ágazati problémákra, de csak 1,36%-át abszorbáltak ezek az arányok. Úgyhogy először is azt kérdezném, hogyha valamilyen, hogy van-e valamilyen konkrét kezdeményezés, amivel a tagállamok abszorpciós képezését, képességét ösztönözni tudják, és a kiegészítő hatásokat így erősíteni. A másik dolog pedig az MF, a tagállamok és a MFF borítékainak felhasználásával kapcsolatos. Ugye minden országnak megvan a maga borítéka, azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen fajta kezdeményezés, amivel a válságot ezek kapcsán meg lehetne oldani. Görögországgal kapcsolatban például. Köszönöm, köszönöm, Madame Michel. Köszönöm szépen. Arra szólít fel minket, hogy terjesszük az FC hírét. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy valamit ismerté tegyünk, arról meg kell tudni győződve lenni, e, meg kell, hogy győződjünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi e, kutatás és mindaz, amit egészen konkrétan e, ma felkínált számunk, vagy elmondott, az igazából kevésbé volt meggyőző, legalábbis a hatékonyságokra vonatkozóan. Az Európai Beruházási Bank EFSI projektjeit megnéztük, és ott a felsorolt projekteknél két pusztán két európai ország van, és az a benyomásunk, hogy az FC felhasználása mégiscsak furcsa, hogyha Németországot nézze meg, akkor legalábbis azt, úgyhogy éppen ezért konkrét kérdésem, valóban úgy gondolja-e, hogy az FC-ből valóban azok a régiók profitálnak, amelyek, vagy ahová valóban a nagyon alacsony beruházási szint miatt több beruházásra van szükség, vagy ahol a felzárkóztatási szükséglet is nagyon fontos lenne, na, igény nagy. A harmadik kérdés pedig azt szeretném tudni, és ez tulajdonképpen ezzel függ össze, mi a helyzet egyebek között az FC görögországi felhasználásával. Úgy látom, hogy csak egyetlen egy ilyen görögországi pont van, a célirányos támogatás. Úgyhogy örülnék, hogy erre konkrét válaszokat kaphatnék. Köszönöm, és az utolsó, Kórúr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, ahogyan a többi kollégám is. Köszönöm, hogy itt van, eszmét cserél velünk a kohéziós alapokról, a regionális politikáról. Szeretném elmondani, hogy én is ultraperifériás régióból származom, és osztozom Rodriguez asszony szavaival, véleményével. Lenne egy kérdésem önhöz, de először elmondanám, hogy a, az ultraperiférián található régiók nem ismerik a alapok felhasználásának lehetőségeit, és azt javasolta, hogy menjünk el, és beszéljük, beszéljünk nekik ezekről az alapokról képviselőként. Én ezt már most is teszem, hiszen tudom, hogy sziget régióként milyen problémákkal szembesül az én származási régióm. Arról is hallhatunk, hogy a kohéziós alapok hogyan kerülnek felhasználásra. El tudná -e mondani, hogy ha halljuk itt a folyosói plegykákat. El tudnám mondani, hogy ezek az alapok megmaradnak a jövőben is, mert vannak a gájaink. Ez egy pénzügyi eszköz, amely számomra a legbeszédesebb példája az Európai Unió alapértékeinek. Ugyanis ezek a politikák a szolidaritáson alapulnak. A szolidaritás nem hiába való szó, például nekem, aki egy szigeti régióból származom. Meg tudna nyugtatni minket, el tudnám mondani, hogy van-e garancia arra, hogy ezeket az alapokat megtartják, vagy nyugtasson meg minket, hiszen aggá- aggodalmak merültek fel körünkben. Köszönöm szépen. Két mondatot szeretnék elmondani a regi bizottság tagjaként nem kívánok kérdést feltenni így, mert feltették a kérdéseket, és választ kapunk talán rövid távon belül is, de tisztázni szeretném, tisztában vagyok azzal, hogy a szinergia az FC és az Európai Strukturális Alapok között nagyon népszerű, ismert Bulgáriában. Ebben az irányba dolgozom én is, és remélem, hogy megkapom a segítséget öntől és a kabinettjétől és a tanácsadóktól. Ez egyfajta deklaráció akart lenni. Most pedig eh, sikerült időt szakítani arra, hogy megkapjuk a válaszát a másik fordulóra. Először a tanácsadói szolgálatoktól, Polansúr, eh, nyilvánvalóan eh, mindent meg lehet találni, a, az európai rosszul mondtam, rövidítettem, eh, rövidítéseket, eh, az európai beruházási hub oldalán, weboldalán találjuk meg az Európai Bizottság szakértelme is ott van, és az Európai Beruházási Bank szakértelme is itt szerepel. És ott szerepelnek e-mail címek, telefonszámok, ez a tartalmaz azokat a személyeket, akik a leg, az adott területen a legkompetensebbek. A mai számokat illeti 150 kapcsolat volt eddig, és a magán szektortól érkezik ez leginkább igen, és technikai segítség elsősorban a magán gazdaság szereplőinek ment, de természetesen kértek ilyet állami szereplők is. Amit eddig sikerült elérni, az az, hogy segítettek egyes hatóságoknak, hogy PPP keretében projekteket indítsanak ki, a leghatékonyabb módon szeretnék ezt természetesen meg megtenni, és tanácsot adtak olyan értelemben is, hogy az elszámoltatás hogyan működjön a közvélemény, tehát a nyilvánosság szem előtt. Aztán a projekteknél a, más, arról is szó van, hogyan tudunk más beruházókat bevonni, és az EU finanszírozási lehetőséget is kerestek, ebben is segítettek egy néhányan a tanácsadók közül. Hogyan tudjuk az FC-t és az eszifet kombinálni, és azt tényleg van mit javítani ezen a területen, ez világos, ezt figyelembe kell venni, különböző igények, szükségletek vannak tagállamok részéről is eltérőek az igények, de olyan értelemben is különbözőek ezek, hogy a magán szektor érdekei is mások. A, ultra, leg, a perifériás területek, tehát sőt ultraperifériás területek a strukturális alapokkal természetesen elérünk, szeretnénk elérni, hogy minden régiónak jusson valami, de a nem vonunk el perifériás területektől finanszírozást. Ez nagyon fontos a jövőre nézve. És persze azt is figyelembe kell venni, hogyan használják fel ott ezt a pénzt fontos mindig is megnézni, hogy hogyan lehetne jobban csinálni valamit, új módon csinálni, hogy jobb eredményre jussunk. Ez nem azt jelenti persze, hogy mindent meg kell változtatni, mint említette, itt az európai szolidaritásról van szó. Ez egy kifejeződés ennek a szolidaritásnak, ez a finanszírozás. Nem csak arról van szó, hogy az emberek mindennapi életét akarjuk megkönnyíteni, hanem a régiók jövőjébe akarunk beruházni, szeretnénk segíteni ott az embereknek abban, hogy javítsák az életminőségüket, hosszabb távon is jobb munka körülményeket teremtsünk a perifériás területeken is. És elmagyára, ön is elmondta Strasbourg, hogy Strasbourgban hogy milyen kihívások jelentkeznek az ultraperifériás területeken. Világos. Látjuk, hogy miről van szó, értjük mi is ezt, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy végig kell gondolnunk minden esetben, hogy mit teszünk, amikor strukturális alapokat megtervezzük, kialakítjuk, akkor azt kell nézni, hogy hogy jutunk a legjobb eredményre, a lehető legjobb eredményre. Az FC felhasználásában például az ultraperifériás területeken, a kis és középvállalatok finanszírozása ott. Itt ö, szárazföldi banki ö, eszközökről is beszélhetünk. Itt egy külön megállapodást lehetne kötni a bankokkal adott esetben ennek érdekében, hogy a szárazföldi bankok finanszírozása ott is működjön és számos kihívás van a tagállamokban. Persze ezekről is beszélnünk kell. Tisztában vagyok azzal, hogy Kretu biztos eh, dolgozik ezen a témán, és nem vagyok specialistája ennek a területnek, nem kívánok mélyebben ebbe belemenni. Tehát arról van szó, hogy a tanácsadói szolgálatok minőségét javítani kell. Ebben egyetértünk. Spiraki asszony, amit felvetett, ez egy fontos dolog, időnként frusztráló mindenki számára, hogy akarunk segíteni, van egy ilyen szándék, a segítséget is szeretnék megkapni sokan, de valahogy a, nem működik így együtt a kettő, nem találnak egymásra lehet, hogy oktatási kérdés, ez nevelés kérdése, tehát hogy tagállamok között különbségek vannak a gyakorlati szinten, hogy hogyan kezelik a strukturális alapokat. Hogyha az FC nem győzött még meg valakit, vagy nem volt meggyőző mindeddig, csak nagy projekteket tud támogatni, ezt vetik fel, nagy projekteket is tud, de nagyon kis projekteket is tud támogatni. Ha érkeznek kisebb projektek, akkor kis és középvállalati, vagy mit kell finanszírozásról beszélünk, és ez egy ilyen kez... Az EBB azt mondta erre, hogy korlátozzák, hogy hú, akár 20 millióban is, tehát projekti értéket akár 20 millióban határoznák meg. Ez alá is mehetnek, nincsen konkrét szabály, de az EBB-nek erre nincsen kapacitása, emberi erőforrása, tehát sokkal kisebb összegekkel nem tudnak foglalkozni. De a legkisebb összeg hitel esetében, amit én hallottam, amit mm, mm, egy közvetítő adott ki, aztán azt hiszem 90 ezer euró volt, vagyis azért ez elég, elég kis összeg is lehet, elég alacsony összeg is lehet, és persze egy bankra szükség van, aki adja a hitelt, és két projektünk van Görögországban, az egyik egy ipari területre vonatkozik, a gyártási ipari szerelő tevékenységé, a másik pedig kis és középvállalati projekt van egy megállapodás a közvetítő és közöttünk, hogy finanszírozást biztosít egy nagyobb számú görög igénybevevő számára. Tehát szoros együttműködés alakult ki több görög bankkal is. Mindenek előtt platformot kell létrehozni az infrastruktúrális projektek esetében, ahol ezt meg lehetne oldani. Az eredmények azért meggyőzőek pillanatnyilag, ezt elmondhatjuk, de nyilvánvalóan tudatosításban jobbnak kell lennünk. Nagyon sok emberrel találkozom, hetente, akik először hallanak az fc életükben. Az előző életemben megtanultam, hogyha teljesen elege van az embernek a saját üzenetével, akkor megint találkozunk valakivel, aki felhívja figyelmet, hogy nem, ne, hogy még nem jutott el hozzá az üzenet. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag mikor jön vissza, Te természetesen sok mindent találunk a website. Mi volt a megállapodás, mi volt az ígéret, amikor átfogó félidős. Mi, mi egy, egy dátumot június lehetne, vagy milyen évben? az EBB ad önöknek egy, egy értékelést az FC-vel kapcsolatban, méghozzá rendszeresen. Azt gondolom, júniusban Hát ez a rendszeres beszámoló születik a bizottságnak és az EP-nek is, az Európai Parlamentnek is de a jog értelműben eh, legkésőbb már jövő márciusáig elvégezzük ezt a munkát. De hát persze időre van szükség, hogy elemezzük az FC előnyeit, hátrányait. Bizonyos dolgokat el kell végezni, és adott esetben a rendeletet módosítani kell, és akkor ehhez értékelni kell előtte. De azt gondolom, következő év márciusára ennek meg kell születnie. Köszönöm szépen Katainen úrnak, köszönöm szépen, hogy meglátogatott bennünket, köszönjük a vitát. Azt hiszem érdekes és hasznos volt, és remélem nem utoljára találkoztunk. Mi szívesen látjuk, ha eljön a regi ülésein. Okay, uh... Akkor pedig a mai ülésünk ezzel a végére ért. A következő napi rendi pont az egyebek. Van-e egyebek? Nincs egyebek. Akkor következő ülés emlékeztetni szeretnék arra, hogy holnap lesz a következő ülésünk, egy rendkívüli ülés, héttől itt egy eszmecserére kerül sor az Európai Bizottság alelnökével, Dombrovskis biztossal. Ezzel az ülésünk nyilvános része lezárul, és a koordinátorokkal folytatjuk. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is a munkát, valamennyi nevében.